E, proszę Państwa. Hölgyeim és Uraim! A, tizen, a, a HESZ szabály 12-es cikke szerinti eljárás alapján és egyéb e, az eljárási szabályzatban szereplő pontok alapján bejelentéssel szeretnék élni, felsorolva az Európai Parlament elnök jelen, jelöltjeit. A 12. szik alapján ma más napi rendi pontunk nincs is. A következő jelöléseket kaptam készhez a házszabálynak megfelelően. Ners Diva úr, kérem, hogy álljon fel, legyen kedves. Deva képviselő, Martin Schulz úr. Pani Diana Wallis. És Diana Wallis asszony. Kandidáci poinformovali mnie, że wyrażają zgodę. A jelöltek arról tájékoztattak, hogy egyetértenek jelölésükkel. Az Európai Parlament össze a, a tétele a jegyzőkönyvben található. Ezzel a bejelentéssel pedig zárom a mai ülést. Készüljünk